Európai Uniós állampolgárok, olasz, észt és brit állampolgárok, akiket Indiában tartóztattak le. Most pedig megáll, megadom a szót az állásfoglalás tervezett szerzőinek, Tanánt Köszönöm szépen, elnök úr! hogy Más frakciók nem támogatták az állásfoglalásunkat egy évvel ezelőtt, de jobb késő, mint soha. Azt remélem, hogy a mai állásfoglalási indítvány az incidens lezárásához hozzájárul. A zöldek voltak azok, amelyek, akik először ismerték fel a probléma súlyát, észt, olasz, és nagybritanni állampolgárokról van szó. Én nagyon örülök annak, hogy az észt képviselők és a politikai frakciók felismerték, hogy az ügyeket össze kell fonni. Massimo Castaldónak eh, és Panzeri eh, kollégának szeretnék köszönetet mondani, akik megértették az álláspontunkat és figyelembe vették ezt. Eh, bízhatnak a támogatásomban, amikor az olasz tengerészek ügyéről fogunk beszélni. Köszönöm mindenkinek, akik aktívan hozzájárult a probléma, vagy illetve az állásfoglalás elkészítéséhez, és ahhoz, hogy Indiától információt kapjunk. A közös állásfoglalási indítványhoz nem csatlakoztunk. A saját állásfoglalási indítványhoz szeret, indítványt szeretnék eh, benyújtani, mert nem állapítjuk, nem eh, térünk ki az indiai jogrend, illetve bírósági eljárási rend különleges voltára. Mi nem diplomaták vagyunk, hanem politikusok vagyunk. Ami a kettes pontot illeti a közös állásfoglalásban, Indiának két milliárd lakosa van, Észtországnak pedig kicsivel több mint egy millió. Tehát nagyon nagy különbségek vannak a két ország ország között. Ez olyan, mint hogyha 140, mint, mint hogyha 140 ezer indiai állampolgárt vennénk őrizetbe Észtországba. Azt gondolom, hogy a brit és az észt hajókon is emberek dolgoztak, a legfontosabb, hogy ők hazajussanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Borgézió képviselő kap szót. Köszönöm Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a frakciómnak. Egy Olaszország a nagyon fontos kérdésre vonatkozó állásfoglalási nyújtottak be. Két olasz fogatartott olasz emberről van szó, az egyik még az egyeztetés békettőségét várja. Ennek az egész kérdésnek a megoldása 2018-nál hamarabbra nem nagyon várható szegények számára. Olaszország csodálatos ország, és ha valóban ilyen csodálatos ország vagyunk, akkor meg kell tudni védenünk állampolgárainkat, még akkor is, hogyha külföldön kerülnek börtönbe. Nem tudom azt mondani, hogy Olaszország minden tőle telhetőt megtett, attól tartok, hogy ezt bizony elbaltáztuk úgy tűnik, hogy Európának bizony ezügyben nincs nagyon ráhatása az ügy alakulására, éppen ezért fel kellene tennünk a kérdést, hol van ilyenkor Európa, hol van ilyenkor az Európai Unió, amely megvédene minket, hogy akarjuk megvédeni Európát az iszlám államtól, hogyha két ö, embert, két matrózt nem tudunk megvédeni, akik egyébként a kalózok ellen kívántak harcolni. Egyébként ez Olaszország katonai büszkeségét is igen negatívan érinti. Miért fordulhat ez elő egyáltalán? Úgy tűnik, hogy az Európai Uniót ez annyira nem érdekli, ezt is figyelembe kell venni. Sajnálatos incidensről van szó, sajnálatos esetről. A nemzetközi közösség úgy tűnik, hogy megpróbálja latba vetni eh, a befolyását, de bizony Mogherini asszonyról sem mondhatjuk el, hogy ez idáig nagyon hatékonyan járt volna eh, el. A két érintett tengerész, hali tengerész eh, nagyon kiszolgáltatott helyzetbe került, éppen ezért felül kellene vizsgálni az EU és India kapcsolatait, fel kell függeszteni bármiféle tárgyalásokat, ilyenek sokáig, ilyen sokáig Olaszország és az olasz flotta. Isabella Adinolfi, un minuto prego. Grazie Presidente, prima di tutto mi scuso perché l'autore non è presente. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném tolmácsolni a bocsánat kérését a többi frakciótársamnak, akik nem lehetnek itt már. Mindig felépünk az emberi jogok megsértése ellen, így van ez azzal a 35 brit és észt állampolgárral, akikről most beszélünk, és ott van még természetesen az a két olasz állampolgár is, aki ellen szintén eljárás van folyamatban Indiában egységet kell mutatnunk, az egész nemzetközi közösségnek fel kell lépnie, amennyiben már, már régen kellett volna találnunk megfelelő megoldást erre a problémára. Mogherini asszonynak ideje lenne összeszednie magát. Köszönjük. Van Orden képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. A leghatékonyabb lépés a kalózok ellen a fedélzeti biztonsági szolgálatok alkalmazása. Ezek anyahajón élnek ezek az emberek, akik a, ezek kalójában e, felfegyverzett hajók, ahonnan e, embereket küldenek ki a segítséget kérő hajókra. A Seaman Garda Ohio ugyanilyen e, anyahajó volt, és október 10 harmadikán eh, indiai területi vizekre tévedt 2013-ban, és az indiai eh, parti őrség eh, a kikötőbe kísérte a hajót, majd ezt követően a 35 ott tartózkodó külföldit, főleg észt és brit állampolgárt letartóztatták és vádat emeltek ellenük. Jogvita után nagy megdöbbenésünkre bíróság elé állították őket, és 5 év börtönre ítélték, ami a maximum. Az elmúlt két évben Indiában tartották fogva ezeket az embereket. Mi tiszteletben tartjuk India területi szuverenitását és a jogrendszer nagyszerű tradícióit. Azt is tudjuk, hogy tengerről érkező terrortámadásokat is elszenvedett már India, ezért megértjük az érzékenységüket. Ugyanakkor ez, ezek az emberek semmilyen veszélyt nem jelentettek Indiára nézve, épp ellenkezőleg terrorizmus elleni munkát végeztek. Ezek az emberek britek, észtek és mások nagy nagyon eh, szigorú börtönkörülmények között élnek, teljes bizonytalanságban. A családjaik szenvednek, ezért kérjük tisztelettel az indiai hatóságokat, hogy engedjék eh, szabadon ezeket eh, az embereket, és gyorsan és enyhén ítéljék meg az ügyet. Deva úrtól elfogad egy kékkártyás kérdést, Deva úr? Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Van uh, Orten úrnak mondanám, hogy teljesen abszurd az indiai hatóság részéről elvárni azt, hogy mindenkit egyformán ítéljenek meg. A kapitány határozza meg a hajó irányát, az ő feladata volt az, hogy betartsa az utasításokat, hogyha, és ezt be kell tartani, ha nem tartják be, akkor lelövik őket engedetlenség miatt, ha meg betartják, akkor meg az idei vizekre keverednek, ahol börtön fenyegeti őket. Egyetérte ezzel Van Orden úr. Ez egy nagyon érdekes érvelés. Mi úgy látjuk, hogy diszkriminatív letartóztatásra kerül sor, és úgy tűnik, hogy ezek az emberek maguk, ők maguk nem cselekedtek semmi olyat, nem tettek semmi olyat, amiért elítélhetnék őket. Egy rájuk kényszerített döntés miatt kerültek olyan helyzetbe, amilyen helyzetbe kerültek, ezért kérjük az ügy gyors lezárását. Köszönöm szépen! Most pedig megadom a szót Túna Kellem képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani eh, Van Orden képviselőtársamnak a konstruktív munkájáért. Nem volt egyszerű a szöveg megfogalmazása, az indítvány elkészítésé, de ezt sikerült eh, közös állásfoglalási indítványként eh, megfogalmazni. A két olasz tengerészek helyzetével kapcsolatban szeretném az együttérzésemet kifejezésre jutni, de az olasz kollégák többsége ragaszkodott ahhoz, hogy külön kezeljük ezt a kérdést, az, az olaszok sorsát, azonban együttérzésünkről szeretnék tanúbizonyságot tenni. 20 európai állampolgárról van szó, 14 észt, 6, 6 Egyesült Királyságbeli, beli, kalóz tevékenysége vádolják őket. A 2013. októberében került le a hajójuk az elfogadható pályáról, és nem rablással, nem fegyveres támadással és nem illegális kereskedelemmel vádolják őket. Ez a 20 állampolgár Európai Uniós állampolgár, tehát indiai viz, vizekre tévedt a hajójával, fegyvereket vittek a hajón, ami teljesen normális egy kalózellenes misszió esetében. Ezen vádak előkészítése hónapokba került volna, azonban két és fél évet kellett várni, várniuk egy indiai bíróság öt év börtönbüntetés, kényszermunkával egybekötött börtönbüntetésre ítélte ezeket a személyeket. Nem kérdőjelezzük meg az indiai igazságszolgáltatást, de a kölcsönös barátság, együttérzés elveire appellálunk. Ezen szerencsétlen kiszolgáltatott emberek, akik már évek óta családjuktól távol vannak, az ő helyzetüket kell megoldani a parlament képviselőinek joga az aggodalmuknak hangot adni, a polgárok támogatása és, megvéde, és védelme, megvédése soha nem függhet a diplomáciai megfontolásoktól. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. White képviselője szó. Köszönöm szépen. 14 iszt, észt és 6 brit állampolgár, tehát Európai Uniós állampolgárok kerültek szerencsétlen helyzetbe e, Indiába. Most már két éve tart ez, miután 2014-ben minden vád alól felmentették őket, most hirtelen megfordultak az események, és múlt héten 5 év kényszermunkával egybekötött börtönbüntetésre ítélték e, e, ezeket a személyeket, ez sokkolt mindenkit. Ennek az állásfoglalásnak a lényege, hogy India és az Európai Unió figyelmét felhívja erre a kérdésre, hogy pozitív megoldást találjunk. Megértjük India aggodalmát és érzékenységét, de azt kérjük Indiától, hogy ő is értse meg a mi álláspontunkat. Ezek az emberek egy kalóz ellenes akcióban vettek részt, és a fedélzeti védelmi egységek az egyetlen hatékony eszköz csak a munkájukat végezték, és most börtönbe kerülnek, a szabadságukat elveszték, a családjuktól távol vannak. Indiától azt kérjük, hogy engedjék haza az embereket. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló páncéli képviselő, tessék. Elnök úr, először is szeretném elmondani, hogy a bürokratikus merevség Tudom, hogy az elnöknek mindig semlegesnek kell lennie, de mégis itt, itt van egy komoly kérdés, ez pedig nem más, mint az, hogy a címben sem szerepelnek az olasz tengerészek. Maga, maga a napirendi pont ö, ö, címének is már jobbnak kellene lennie. De Csak a Siemens, Guard Ohio szolgálókat említjük. Jó lenne, hogyha tisztábban fogalmáznánk, hiszen nem Indiával szembe menő állá, foglalás indítványt akarunk itt elfogadni, nem, tiszteljük Indiát, régi, kap, régóta kapcsolatokat, jó kapcsolatokat ápolunk Indiával, ugyanakkor elhúzódó, szomorú ügy ez, jó lenne, hogyha az emberi jogok tiszteletben tartásával folynának a tárgyalások, a bírósági eljárások. Az Európai Uniónak minél hamarabb meg kell oldani és sikeresen ezt a kérdést. Uh, now it's time for political groups. Uh, on... Politikai frakciók hozzászólói következnek, esként Polcsák úr a néppárt nevében. Köszönöm elnök úr a szót. Meggyőződésem, hogy a rendelkezésre álló információk alapján elmondhatjuk, hogy a Siemens Guard szolgálók semmiféle veszélyt nem jelentettek India szempontjából réges-rég megoldható lett volna ez a probléma, nem kellett volna, hogy hónapokig vagy évekig elhúzódjon ez. Szerintem teljesen elfogadhatatlan ez. Ez teljesen szembe megy azzal, hogy az Európai Unióban működnek a dolgok. 2012-13-ban az Európai Unió India fejlesztését ...470 millió euróval támogatta az egészségügy területén, illetve más szektorokban. Talán érdemes lenne átgondolni a hozzáállásunkat. Szerintem pénzügyi támogatással nem szabad olyan rendszereket, országokat támogatni, akik ilyen borzasztó módon bánnak európai állampolgárokkal. Köszönöm a szocialista frakció nevében következik Lauristin asszony. Parancsoljon. Ez is Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, kollégák, nagyon örülök, hogy minden politikai frakció egyhangúan szolidaritást mutat a Simon Gardohányon szolgálók irányában, akiknek a sorsa bizony aggasztó eh, az észte lakosságot honfitársaik sorsa rettentően agasztja, természetesen az olasz és brit társaik sorsa is ugyanolyan fontos. Hol van a szolidaritás? Akkor igazán akkor működik az a szolidaritás, hogyha az egyén szintén is alkalmazzuk, az egyén szintén, szintjén is működik. Azt szeretnénk, hogy az emberek higgyenek abban, hogy az Európai Unió komolyan gondolja a szolidaritást, és mindenkit egyenlően megvéd, megóv. Az ECR frakció nevében Nörgy Deva úr következik. Köszönöm, elnök úr! Ha megengedik, akkor óvatosan, de rámutatnék, hogy nem vagyunk szavazatképesek most a vita során. Igen, gyér a részvétel. Ettől eltekintve Van Orden úr beszédére reagálva itt az e, igazság megcsúfolása zajlik Indiában. Ezért úgy érezzem, hogy a legfontosabb az, hogy segítsünk az indiaiaknak az igazságszolgáltatás megreformálásában. a letartóztatottak e, e, feltételes szabadságra bocsájtása suk alatt semmiféle pénzügyi támogatásban nem részesültek, közülük többen komoly betegségtől szenvednek. Az nem megy, hogy vannak olyan bíróságügyek, amelyek 20 évig elhúzódnak. Egy demokratikus országban egy nem működő, egy működésképtelen igazságszolgáltatás elfogadhatatlan. Ha tudunk valamiben segíteni, akkor az indiai igazságügyi rendszer, az igazságszolgáltatást kell segítenünk megreformálni. Köszönjük az ALDE frakció nevében. Tum asszony. Következik egy percben. Köszönöm. Elnök úr, nagy nehézségek merültek fel az észt tengerészekkel kapcsolatban, és ez azt jelenti, hogy bármelyik ország kerülhet ilyen helyzetbe. India a legnagyobb demokrácia, de nem felejtsük el, hogy a demokratikus eljárások létezése nem jelenti azt, hogy az emberi jogokat automatikusan megvédik, és hogy mindenki hozzájut a tisztességes eljáráshoz. Most nem akarom értékelni az indiai eljárásokat, bírósági eljárásokat, de nemzetközi jog sztenderdjei szerint túl hosszú volt ez az eljárás, észt és más polgárok, országok állampolgárai rendkívül bonyolult helyzetbe keveredtek. A az, ezek a tengerészek hiteleket kellett, hogy felvegyenek, mert ez alatt a két év alatt nem dolgozhattak, az, a családjuk nagyon nehéz pénzügyi helyzetbe került. Olyan jelzést küldünk, amelyet, amelynek értelmében mindenki számára jár a diplomáciai segítség. Köszönöm szépen, Arnold képviselő következik másfél percre. Én nagy tisztilettel adózom az indiai nép és az indiai kormány előtt, elismerem az, a függetlenségüket, és látom, hogy a helyzet kölcsönösen nehéz. Nem szabad az India és Egyesült Királyság között kialakult jó kapcsolatokat aláásni. Azt gondolom, hogy mindemellett fontos ezt a kérést megfogalmazni Egyértelmű, hogy az indiai félnek is legitim félelme és aggodalma van az illegálisan tartott fegyverekkel kapcsolatban, ne felejtsük el a mumbai eseményeket 2008-ban. A brit állampolgárok, köztük Niktan, az én választókerületemből, Azonban ők is teljesen joggal hihették azt, hogy a jognak megfelelően cselekszenek, hihették azt, hogy a kalózkodás ellen lépnek fel, egy amerikai cégnek dolgoznak, és nem, abszolút nem gondolták, hogy India törvényei ellen vétenek, és azt sem tudták, hogy a, a fegyverek illegálisan vannak a hajón. Ilyen ezen esetben valóban felmerül a kérdés, hogy bármilyen érdeket szolgál-e az ő bebörtönzésük és börtönben tartásuk. Ezért kérem az indiai kormánytól, hogy vizsgálja felül az ügyet, az észt, brit és ö, olasz állampolgárokat engedjék szabadon, ö, akik ö, nem a saját hibájukból keveredtek ebbe a helyzetbe. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A spontán hozzászólások következnek. Nikolá Caputo az első hozzászóló, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy évvel ezelőtt nagy többséggel fogadtunk el egy állásfoglalást az olasz eh, tengerészekkel kapcsolatban, akiket 2012-ben börtönöztek be eh, Indiába, és nem tudjuk, hogy mikor lesz vége ennek a rémálomnak. Ennek tükrében nem vettük bele az olasz tengerészek eh, esetét ebbe az állásfoglalásba. Nem azért, mert, az, mert Európa gyenge lenne, hanem azért, mert elfogadtunk egy állásfoglalást néhány hónappal ezelőtt is már, amelyben megállapítottuk, hogy a megfelelő bíróság eljárás nélküli bebörtönzés az emberi jogok megsértése. Az olasz, észt és nagy-britanniai állampolgárok bebörtönzése Indiában Európa reakcióját váltotta ki. Indiának tudnia kell, hogy bármilyen döntést hoz, az Európai Unióhoz való kapcsolataira ez hatással van. Köszönöm szépen, Iván Csics képviselő a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy mindent megtesz ennek érdekében, hogy mindenkit a saját nyelvén szólítson, de amikor horvátul szól hozzá, akkor kérem ne az adumik, hanem a zásztupcik szót használja mert nem ugyanazt jelenti a kettő, az európai parlamenti képviselőket a második megnevezéssel kell illetni. Itt konkrétan, a, mi a napirenden lévő témát illeti, egy kalózkodás elleni akcióban részvevő személyekről van szó, akik saját magukat és másokat akartak megvédeni, és közben ők kerültek börtönbe. Most mi történik? Most letartóztatás alatt vannak, öt év börtönbüntetésre ítélték őket, hogyha nem sikerül diplomáciai öm, öm, lépésekkel megmenteni őket. Min... Lehet, hogy az olasz tengerészek kivétele az állásfoglalásból kontraproduktív. Én azt szeretném mondani, hogy hogy nem jó ezt összekeverni, mert nekik más, ügy, más úton, módon segítünk. Köszönöm szépen Jakovcsics képviselő úrnak, mondja az elnök most már a helyes horvát megfogalmazást, Morvai asszony. Köszönöm szépen, bár az úgynevezett eu szkeptikus vagy eu realista képviselők közé tartozom büntetőjogászként annak mégis nagyon örülök hogy eh, ha európai eh, ország állampolgára fogságba kerül és büntetőeljárás alá kerül valamilyen harmadik országban esetleg messzi távoli tájon távoli országban akkor az európai unió is védelmet ad számára nem csak a saját hagyományos konzuli védelmét élvezheti erre felhvom akkor magyar polgártársaimnak vagy honfitársaimnak is a figyelmét. ugyanakkor deva úrral vitatkoznom kell abban hogy mi tudnánk példát mutatni indiának abban hogy az előzetes letartóztatást minden európai uniós országban rendeltetésszerűen alkalmaznák. most például nekem van olyan magyar honfitársam beke istván személyében aki egy társával együtt harmadik hónapja úgy van előzetes letartóztatásban nyilvánvalóan politikai okokból romániában hogy semmiféle bizonytékot a hatóságok ezalatt az idő alatt nem produkáltak vele szemben illetőleg a hozzátartozóival nem tarthatja a kapcsolatot mert egyfajta előzetes büntetésként alkalmazzák az előzetes letartóztatást. tehát eu n belül is van mit fejlődnünk. köszönöm. köszönöm Uh, Köszönöm, képviselő asszony. Azt hiszem, hogy egy kékkártyás kérdést elfogad Morvai asszony? Parancsoljon akkor. Deva úr, parancsoljon, tegye fel a kérdését. Morvai képviselő asszony, egyetért azzal, hogy modern időkben, mai manapság két évig elő, előzetes letartóztatásban tartani valakit, ez elfogadhatatlan? Az indiai szerveknek kettő évig tartott, hogy bírósági tárgyalásra kerüljön sor, és ráadásul szerintem nem is lett volna szabad őket elítélni, hiszen parancsokat hajtottak végre, ha ezeket nem hagyják végre, akkor zendülésért helyszínen nagyon lőhették volna őket habeas corpus és más érvek miatt sokkal hamarabb kellett volna sort keríteni a tárgyalásra. De a képviselőtársammal tűrhetetlen az, hogy két évig tartanak embereket előzetes letartóztatásban, ennyi idő alatt már bőven vádat kellene emelni. Nagyon fontos alapelv a habeas corpus. Én csupán azt mondtam, és sajnálattal mondtam, hogy az Európai Unión belül is vannak országok és vannak jogesetek, amikor azt tapasztaljuk, hogy két évig vagy annál is tovább van vannak előzetes letartóztatásban európai polgárok amit felhábortónak tartok és úgy érzem hogy tenni kell valamit ez ellen és úgy érzem és úgy gondolom hogy egyetértünk ebben. köszönöm. köszönöm. Elfogad egy másik kártyás kérdést, Morvai asszony, a képviselőtől? Kedves kollega, ön azt mondta, hogy ön büntetőjogász, ugye? És uh, uh, Romániában fogvatartott magyar uh, fogvatartásáról beszél. Ön tudja, hogy milyen vádak vannak ezzel ellen az ember ellen? És Magyarország és Románia között egyébként van megállapodás, hogy együtt működnek az ilyen ügyekben. Ez azért nem összehasonlítható azzal, hogy EU állampolgárokat Indiában tartanak fogva tisztában vagyok vele hogy a vád terrorcselekmény előkészülete és ez még felhábortóbbá teszi azt hogy ezek az emberek harmadik hónapja vannak előzetes letartóztatásban ilyen súlyos vádak alapján úgy hogy a román hatóságok semmiféle bizonytékot ez alatt az idő alatt nem produkáltak egyes pont kettes pont bármilyen súlyos vád is van valaki ellen európában joga lenne a hozzátartozóinak vállalkozóival a kapcsolatot tartani tekintettel arra hogy az előzetes letartóztatás nem tekinthető előzetes előrehozott büntetésnek. köszönöm. köszönjük az európai bizottság nevében mimica biztos úrnak adom meg a szót parancsoljon. köszönöm elnök úr tisztelt képviselők! For your contributions. Köszönöm, köszönöm, a, köszönöm a hozzászólásukat. Úgy érzem, hogy valóban fontosak ezek az állásfoglalási indítványok. Két éve szenvednek az érintettek, nem tudva, hogy mi vár rájuk. Az észt és brit biztonsági emberek sorsát két éve figyelemmel követjük, egyeztetve az érintett két ország szerveivel, hiszen mégiscsak európai polgárok védelméről van szó. Ezt az ügyet indiai kapcsolattartóink az elmúlt hónapokban nem egyszer, nem kétszer felvetettük. Negatív hatással van ez az egész ügy a kalózkodás elleni küzdelemre, és akkor, amikor a nemzetközi közösségnek megerősített erőfeszítéseket kellene tenni az újfajta veszélyek ellen. A Tamil nadu-i bíróság 5 év szabadságvesztésre ítélte az érintetteket, mellette még egy bírságot, pénzügyi bírságot is kiszabott. Eh, felebezni akarnak a bíróság döntése ellen természetesen. Teljesen váratlan volt egyébként ez a eh, hír, am, amit Marina Kaljuran, eh, észt külügyminiszter asszony mondott, ezzel teljes mértékben egyetértek. Emberi szempontból pozitív eredményt vártam de függetlenül a bírósági ítélettől mindent megteszünk annak érdekében, hogy visszatérhessenek hazájukba ezek az emberek. Minél hamarabb pontot kell tenni ennek az ügynek a végére, az észt és brit eh, szervekkel együttműködünk majd abban, hogy együtt figyelemmel kövessük eh, az eljárás alakulását Indiában. Ami pedig a két olasz tengerészügyét illeti, az Európai Parlament állásfoglalás indítvány, amelyről ma szavaznak majd. Ezt tiszteletben tartom, ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy minél hamarabb megoldást kell találni az ő ügyükben is. Az Európai Unió kapcsolat négy éve az minden szinten eh, ugyanazt az üzenetet közvetíti India irányába. Gyors, konszenzuális, konszenzuson alapuló megoldást kell találni a nemzetközi jog tiszteletben tartása mellett. Mit jelent, mit értek azon, hogy a nemzetközi jogot tiszteletben kell tartani? Egyrészt az ENSZ tengerjogát teljes mértékben tiszteletben kell tartani, de az ENSZ emberjogi egyezményét szintúgy. Nemzetközi ö, ehm, békéltetési eljárás kezdeményezése már egy jó lépés lenne megfelelő irányba. Tisztelt képviselők, megnyugtatottam önöket, továbbra is figyelemmel követjük az Indiában fogva tartott európai polgárok ügyének alakulását, és a tagállamokkal együttműködve fogunk eljárni a jövőben is. Köszönöm. Köszönjük, biztos úr állásfoglalás indítványokat kaptam, kaptunk ez ügyben többet is. A vitát követően következik.